Rátérünk a következő napi rendi pontra. Ennek kapcsán két jelentést fogunk eh, megtárgyalni. Az első jelentés eh, előadója Kosztadinka Kuneve asszony, női háztartási alkalmazottak és gondozók az EU-ban. Köszönöm szépen, elnök úr. A háztartási alkalmazottak és gondozók fontos szerepet töltenek be az életünkben. Rájuk bízzuk az otthonunkat, a gyermekeinket, a szüleinket, a betegeket, és ők teszik lehetővé azt, hogy dolgozhassunk, hogy társadalmi életet élhessünk. De ők láthatatlanok, nem jelentik be az ő tevékenységüket sokszor, nincs biztosításuk, és a társadalom peremére szorulnak. Főként nőkről van szó. Két és fél millió háztartásbeli, háztartási alkalmazott dolgozik az Európai Unióban, és nagy részük nő, hosszú munkaidőben dolgoznak, egészségbiztosítás nélkül, nyugdíj, ellátás nélkül, a munkaidőjüket és a munkavégzés körülményeit nem lehet megvizsgálni, mert ezekbe az otthonokba nem lehet bejutni, tehát ezeket a dolgozókat nem lehet megvédeni. A társadalom öregszik. A nők a munkaerőpiacra lépnek, és ez azt jelenti, hogy egyre több ilyen alkalmazottra, gondozóra lenne szükség, van szükség. És egyelőre a szürke gazdaság fedi le ezt az ágazatot, az állam kivonul belőle, és a migránsok kizsákmányolására kerül sor, hiszen ők jelentik az új, olcsó munkaerőt. Mire van most szükség? A tagállami helyzetet azonnal, a tagállamokban fennálló helyzetet azonnal dokumentálni kell, olyan jogszabályra van szükség, amely tisztességes munkakörülményeket teremt ezen dolgozók számára, az 189-es ILO egyezményt ratifikálni kell, ez vonatkozik a háztartási alkalmazottakra. És az ő jogaikkal is foglalkozik ez az egyezmény. Ez egy szakma, tehát annak is kell tekinteni, és a francia-belga példát követve kell bánni ezekkel az alkalmazottakkal. Gyakran nem tudják, hogy hova forduljanak, nincsenek tisztában a jogaikkal. Úgy kell a vizsgálatokat végrehajtani, hogy a magánélethez való jogot tisztában, tiszteletben tartjuk, és mindenkinek természetesen a jogait is tiszteletben tartjuk. González asszonynak köszönetet mondok a kiváló együttműködésért a foglalkoztatási szakbizottságban. Ezen kívül szeretném, szeretnék köszönetet mondani a többi testületnek is, aki aktív volt ebben a munkában. Szükség van erre a támogatásra most egyébként, mert holnap fogunk szavazni, és a konzervatívok ebben a parlamentben részenkénti szavazást kértek több fontos ponton. Ennek a jelentésnek a fontos elemei fognak tehát részenkénti szavazás, fogják tehát részenkénti szavazás tárgyát képezni, mert a konzervatív erők fel akarják vizezni ezt. Ők nem akarják elismerni a háztartási és gondozási munkát szakmaként. Nem akarják azt, hogy a nők Orv. egészségügyi biztosítással rendelkezzenek, szülési szabadságra vonatkozó joguk meglegyen, a munkaóráik rögzítettek legyenek. Nem akarják az, az ILO, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményét elfogadni, hanem továbbra is azt szeretnék látni, hogy ezek a dolgozók bejelentetlenül, jogok nélkül kelljen, hogy végezzék a munkát. tulajdonképpen az európai állampolgárokat, a európai társadalmat első és másodosztályú állampolgárokra osztjuk, és a nők kizsákmányolása valósul meg, különösképpen a migráns nőké. Európa társadalmi, szociális modelljei összeomlanak, és az Európai Parlament ö, sajnos ebben a tekintetben komoly felelősséggel bír, úgyhogy lépni kell. Először is az emberi méltóság tiszteletének kell megvalósulnia. Azt írta Csehov a testvérének írott levelében, hogy az embereket emberi lényként kell tisztelni, ez az első és legfontosabb feltétel. Tehát mindannyiunknak most megvan a lehetősége arra, hogy be, meg hogy bebizonyítsuk, hogy civilizált emberek vagyunk, és tiszteletben tartjuk az emberi lényeket. Megköszönöm Kunyeva asszonynak, és a spontán felszólalások következnek, és Kun asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek Kunyeva raportőrrel. A statisztika valóban szomorú tényeket mutat, különösen a háztartási alkalmazott nők esetében. Azonban itt nem csak migránsokról van szó, hanem olyan nőkről is, akik otthon maradnak azért, hogy a családjukkal, idős szüleikkel, gyermekeikkel foglalkozzanak, mert egész egyszerűen nincs más lehetőségük, mert a bölcsödék túl drágák, vagy tele vannak. Ezek a nők azonban nem kapnak fizetést a munkájukért, és nincsen fajta társadalombiztosítási védettségük sem, ez teljesen elfogadhatatlan. Egyes tagállamokban, például Szlovéniában is hoztak bizonyos intézkedéseket, jogszabályokat, ugyanakkor egy rendszer szintű megoldásra van mégis szükség. Én úgy vélem, hogy egy rendszer szintű megoldás sok problémára adhatna orvoslást. Ez ugyanis nem csak női és, vagy férfi kérdés, hanem társadalmi kérdés. Ward asszony következik. Köszönöm. Köszönöm a raportőrnek ezt a jelentést, és mindenki másnak, akik nagyon progresszív eh, megoldást akartak találni Eh, ki kell mondanunk ebben a vitában, hogy a női gondozók eh, helyzetét nagyban aláássák azok a megszorításos politikák, amelyeket eh, elszenvednek a szociális szolgáltatások, különösen Nagy-Britanniában a konzervatív kormány miatt. Ezek a nők olyan munkát végeznek, amelyet nem ismernek el, és ez önmagában elvezet a kevesebb férfinői egyenlőséghez. És nem nagyon beszélünk azokról a problémákról, amelyekkel ezek a nők szembenéznek, mentálisan vagy fizikálisan, és igazándiból a jelentésben sem szerepelnek ezek a problémák. A mentális egészség ügyében nagyobb együttműködésre van szükség a tagállamok között a jó gyakorlat kicserélésére. Lehetőségeket kell adnunk a helyi civil szervezeteknek, hogy a kiszolgáltatott, a legkiszolgáltatottabbaknak segítsenek. Marias képviselő következő. Szeretném megköszönni Kunyeva asszonynak a jelentését. Rámutatnék arra, hogy azok a nők, akik háztartási alkalmazottként vagy gondozóként dolgoznak, nagyon nehéz munkakörülmények között dolgoznak, nem jelentik be őket, nem vonatkoznak rájuk munkajogi szabályok, nem élveznek szociális védelmet, nincs társadalombiztosítások. Ezért nincsenek olyan helyzetben, hogy emberhez méltó körülmények között éljenek, különösen olyan országokban, mint amilyen Görögország. A női munkavállalók jogai nagyon gyengék, nincsenek megfelelő jogszabályok. Az EU országokban el kellene ismerni az ebben az ágazatban, vagy ezen a területen dolgozó nők jogi helyzetének a hiányosságait, és megfelelő jogokkal kell felruházni őket. Ugyanakkor egyre nő a szegénység is az ilyen munkát végző nők körében. Mindenek előtt szeretném Kunya asszonynak megköszönni a jelentését, a háztartási alkalmazottak és gondozók az EU-ban című jelentést. 17 módosítót nyújtottam be a foglalkoztatási szakbizottságban készült véleményünkhöz, és örömmel látom, hogy a végső jelentésbe mindegyik bekerült. Én felhívnám a tagállamokat arra, hogy az ILO 181-es számú egyezményét ratifikálják, ennek tárgya a, hatá, a háztatási alkalmazottak. Hazám Írország ezt már ratifikálta, de 22 más EU tagállam ezt még nem tette meg, és sürgősen meg kellene tenniük. A, az az elgondolásom, hogy ezt a, a munkát professzionálni kellene, és szintén benne van, bekerült a jelentésbe, egy megfelelő fizetést, társadalmi biztosítási védelmet kapnának ezek a nők, ez is bekerült a jelentésbe. A Make Them Visible kampányt támogatom, tegyük láthatóvá ezt a problémát, és biztosítsunk az EU-ban a gondozók és háztartási alkalmazottak számára tisztességes munkahelyeket. Fulenta López képviselő. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Háztartási alkalmazottak és gondozók nagyon gyakran olyan emberek, akiknek nincs munkaszerződése, és így dolgozva a szükséges tiszteletet, nem élveznek jogokat, és gyakran nagyon rosszul fizetik őket, semmilyen szociális védelmet nem élveznek. Tulajdonképpen ez teljesen bizonytalan munkakörülmények között végzett munka, támadás ez a társadalom egészére nézve. Ezek a többnyire nő háztartási alkalmazottak szegénységben élnek jellemzően, és nagyon nagy az egyenlőtlenség. Teret nyitunk az egyenlőtlenségnek, erre pedig az EU-nak valamilyen választ kell találni. A gazdasági válságra is megpróbáltunk reagálni vannak különböző szolgálatok, struktúrák, de az a helyzet, hogy sok gondozásra szorulót még mindig a családban ápolnak, és többnyire a nők azok, akik ezt a feladatot magukra vállalják. Az Európai Uniónak itt tényleg segíteni kellene. González Benyász asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok Kunyeva asszony munkájáért és megköszönöm azt a szoros együttműködést, amelyben dolgoztunk. A Foglalkoztatási Bizottságban ezzel a témával foglalkozom én is a háztartási alkalmazottak. Olyan ágazatban dolgoznak, amelynek a alkalmazottai a legkiszolgáltatottabbak. Már korábban megpróbáltak nemzetközi kereteket teremteni, ugye az ilo belül a háztatási dolgozók méltóságának a tiszteletben tartására vonatkozó egyezménye, de az Európai Unió nem járt el valami helyesen, csak 6-7 tagállam ratifikálta ezt az egyezményt, és ez azt jelenti, hogy továbbra is kiszolgáltatottak ezek az alkalmazottak, nem védi őket semmi, sem biztonság, sem egészségvédelem nincs, sem egészségbiztosítás, hosszú órákkal dolgoznak, és hát el kell ismerni, el kellene ismerni ezt a fajta munkát, és politikai lépésekre van szükség, hogy megvalósuljon a munkajogok védelme, és azt is tudjuk, hogy 80%-ban nők végzik ezeket a feladatokat, látják el ezeket a feladatokat és a gondozást, és ezzel az ágazattal nem foglalkoznak. Azt jelenteni a szakma elismerése az, ők, az ő életükben, hogy hivatalosan foglalkoztatottak lennének, és az ezzel együtt járó jogokat is élvezhetnék. Köszönöm, és a biztos asszony következik. Köszönöm, szeretnék köszönetet mondani Kunyeva jelentéstevő asszonynak ezért a jelentésért. Olyan ágazatra vetül így most fény, amely legalább 53 millió embert foglalkoztat szerte a világban, és 2,5 milliót az Európai Unión belül a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet adatai szerint. Ahogy ön is hangsúlyozta, a jelentésében, igen, elnői esedett ez az ágazat, mert a háztatási dolgozók 85%-a nő. Alaposan átolvastam a jelentést, és több megállapítást és aggályt is osztok. Például azt, hogy szükség van ennek a szakmának az elismerésére. Azt is osztom, hogy csökkenteni kell a bennem nem jelentett munkavégzést, erősíteni a munkaerőpiaci integrációt, tájékoztatást kell folytatni, és a jó gyakorlatokat a tagállamok között meg kell osztani. Mivel az európai társadalmak nagyon gyorsan öregednek, egyre nő a háztartási munkára és gondozásra az igény valamennyi tagállamban. Nagyon örülök annak, hogy önök üdvözlik az Európai Bizottság kezdeményezését, amely új kezdési lehetőséget, jogokat biztosítana ezeknek az alkalmazottaknak és gondozóknak. Nagyon sokan gondozzák a szüleiket, rokonaikat. Jobban ki kell egyenlíteni a partnerek között is ezeknek a terheknek a megosztását. Az Európai Bizottság is foglalkozik azzal, hogy a háztartási munkát és a gondozást szakmaként ismerjék el vizsgálatokat indítottunk annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy a költséghatékonyságot ebben az ágazatban hogyan lehetne elérni, és hogy milyen termelékenységi előnyökkel járna ez. A hosszú távú szolgáltatások minőségére vonatkozóan indítottunk egy felmérést 2012-ben. Ennek az a célja, hogy az gondozást igénylő idősek életminősége javuljon. Tudomásul vettem azt a kérésüket, hogy kérik a bizottságot, hogy tárja fel, hogy milyen hozadott értékkel járna, ha az ebben az ágazatban dolgozók munkáját hivatalosan is elismernék. A gondozók és a háztartási alkalmazottak szakmájának hivatalos elismerése valószínűleg vonzóbbá tenni ezt az ágazatot és az általa nyújtott szolgáltatásokat. Itt munkahelyteremtési lehetőségekről van szó. A bizottságnak van egy munka dokumentuma, amely a házhatási szolgáltatásokról szól. Ezt 2012-ben adtuk ki, és Ebben szerepel már az, hogy nagyon sok munkahelyet lehet teremteni az alacsonyabb végzettséggel rendelkező személyek számára, háztartási alkalmazottként, gondozóként, és ez az államháztartásoknak kevés pénzébe kerülne. A helyzet javulna, hogyha az árnyékból, szürke gazdaságból a fehér gazdaságba léphetnének át ezek a dolgozók. Franciaországban és Belgiumban már működik a hivatalos elismerés. Finnországban és Svédországban adókedvezményt biztosítanak a háztartási alkalmazottak és gondozók foglalkoztatása esetén. A dolgozók képesítésének elismerés, el is hivatalos elismerése az ő érdekük is, és az ágazat érdeke is. Mindenki olyan munka, mindenkinek rendelkeznie kell az általa betöltött munkahely ellátásához szükséges készségekkel. Egyébként a következő Skills Agenda pontosan arra fog odafigyelni, hogy az átláthatóságot hogyan lehet erősíteni ezen a területen, tehát a végzettségek és készségek eh, elismerése telén. Nagyon is releváns lehet ez a migráns, illetve a menekült populációnak, aki a munkaerőpiacra igyekszik integrálódni. Ami pedig a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményét illeti, a tisztességes háztartási munkavégzésről, ez a 189-es egyezmény, ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy a bizottság rendszeresen felszólít ennek a ratifikált reakciójára. 2015-ben a luxemburgi tanácsi elnökséggel karöltve hívtuk fel a tagállamokat arra, hogy ratifikálják ezt az egyezményt, ezt egy konferencia során tettük közé ezt a felhívást tudomásul vesszük az arra vonatkozó felhívásokat is, hogy az ebben az ágazatban dolgozók számára a munkavégzés helyén a biztonsági és egészségügyi szabályokat is be kell tartani. A 89 per 331-es jogszabály, amely a munkahely egészségre és biztonságra vonatkozik, elemzésre kerül majd, annak fényében, hogy a mostani értékelések milyen eredményre vezetnek a foglalkoztatás terén, foglalkoztatás, biztonság és egészség terén. A jelentésben az is szerepel, hogy egyre nőtt az utóbbi években a női háztartási dolgozók között a migránsok száma. Az ajánlásokat is tudomásul vesszük, amelyeket megfogalmaznak a bizottság, illetve a tagállamok felé, hogy legyen jogsegély és támogatás a migráns dolgozók esetében, ebben az ágazatban. A bizottság globális cselekvési tervet indított el a migráns háztartási dolgozók és családjukat, dolgozókat és családjukat célozza el. Ez, és támogatni kívánjuk őket. Osztom azon agályaikat is, amelyeket a PEN nem jelentett munka végzéssel kapcsolatban fogalmaztak meg a be nem jelentett munkavégzés aránya igen magas, és negatív hatása van erre az ágazatra, egyébként a nyújtott szolgáltatások minőségére is, és az egész gazdaságra is. A munka kifehérítése megfelelő társadalmi védelmet, szociális védelmet is biztosítana, illetve az állami bevételeket is növelné az adófizetés révén. Egyébként ez szorosan kapcsolódik a munkakörülményekhez, illetve a képesítés elismeréséhez. Meggyőződésem, hogy az újonnan létrehozott európai platform, amely az egyébként az együttműködést erősíti a be nem jelentett munkavégzéssel szembeni harcban, hozzájárul majd ahhoz, hogy a jó gyakorlatokat, tapasztalatokat és elemzéseket kicseréljék egymás között a tagállamok, és így megoldást találjanak a kihívásokra, amelyekkel ebben az ágazatban szembenézünk. Örülök annak is, hogy kiemelték a szociális partnerek szerepét e tekintetben, a gondozási ágazatban. Mi nagyon nagy figyelemmel fogjuk kísérni az ő tevékenységüket ezen ágazatban, természetesen az autonómiájukat, autonómiájukat tiszteletben tartva. Zárásként szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Bizottság határozott szándéka az, hogy az Európai Uniót a szociális tisztesség irányába terelje, senki nem maradhat ki, és ide tartoznak a háztartási alkalmazottak is, őket is megilleti a tisztességes munka. Az ön jelentésük nagyon, önök jelentése nagyon hasznos, több dossziéval kapcsolatos munkánkban is. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm tisztelt képviselők. Muchas gracias, señora Jurova. Bien, se cierra el debate. Köszönöm szépen, biztos asszony, ezzel a, ez a napi rendi pont lezárjuk.